So, ich bitte alle Kollegen. Arra kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Először is szavazni fogunk, majd ezt követően a biztos úr látogat el hozzánk. A tízes pontról szavazunk először. Ez az Anoni jelentés. Mindenkinek itt van a szavazókártya? Igen, az előadó szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, eljutottunk a szavazáshoz az irányelv módosításáról, mégpedig az egyes köz- és magánprojektek környezetgyakorlat hatásainak vizsgálatáról. Nem volt könnyű a munka, de végül is sikerült az árnyéke jelentés készítőkkel nagyon konstruktívan együttműködni, köszönet érte, úgyhogy a parlament elérte ezt a fontos eredményt. Sikerült javítani ezen az irányelven a környezetvédelem szempontjából, illetve az egészségvédelem érdekében az Európai Unióban. Sokkal hatékonyabb, átláthatóbb lesz az új irányelv, figyelembe véve a biodiverzitást, mindenki érdekében. Nagyon fontos, hogy megfelelő információt kapjunk minden egyes tagállamban ezen területekről, fontos a monitorozás is. Ezzel kapcsolatban is vannak fontos rendelkezések. Azonban nem sikerült a plenárisra vinni, mert a tanácsban igen erőteljes többség blokkolta a továbbjutását ennek a témának. Nagyon veszélyes üzenetet közvetítünk szerintem az európai közvéleménynek ezzel. Az irányelv módosítása lehetővé teszi, hogy információ alapú döntéseket hozzanak a megfelelő hatóságok, úgyhogy ma úgy gondolom, hogy pozitívan tudunk szavazni erről a szövegről, végül pedig szeretnék köszönetet mondani az MB titkárságának, azért az igen értékes segítségért, amelyet a hosszú munka során biztosítottak számomra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És akkor ezzel át is térhetünk rögtön a szavazásra. Elektronikusan fogunk szavazni, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezárom. 46-an szavaztak igennel, 8-an nemmel, és ketten tartózkodtak, úgyhogy elfogadtuk, és gratulálok Zanoni úrnak. Zó, tenni. Rendben, a következő napi rendi pontunk a nanoanyagokkal kapcsolatos kifogás. Az első részről szavazunk most. Ha mindenkinél ott van a szavazó lista, az első, a szavazást megnyitom, rögtön ugye elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. A szocialistáknál egyel többen szavaztak. Rendben, most jó, 32-en szavaztak igennel, 20-an nemmel, nem volt tartózkodás. Második rész következik, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. És ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27 igen, 26 nem, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Harmadik rész következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en szavaztak mellette, 22-en ellene, úgyhogy ezt is elfogadtuk, és most a zárószavazás következik az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 31-en mellette, szavaztak, 23-an ellene, és ketten tartózkodtak, úgyhogy ezzel elfogadtuk. Tizenhármas 13 a következő pontunk a feldolgozott élelmiszerekben található hús származási országának feltüntetése. A szavazást megnyitom, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 45-en mellette, 12-en ellene szavaztak, elfogadott, elfogadtuk ezzel. Nun. Most pedig megérkezett vendégünk, a biztos úr. So, ich bitte doch alle jetzt die Plätze. Kérnek mindenkit, hogy foglaljon helyet. A hátsó sorokban is. Kérnek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Auch wenn jetzt noch Verhandlungen geführt még akkor is, hogyha a szocialisták és a liberálisok tárgyalásokat folytatnak, ha esetleg ezt elhalasztanák, hogy mégis megfelelő légkörben kezdhessük el eszmecserénket Bors biztos úrral, az állatok klónozása, az élelmiszer lánc kapcsán azt hiszem, hogy ez a javaslat nagy érdeklődést keltett eh, itt a parlamentben is. Éppen most eh, folyik a vita azzal kapcsolatosan, hogy melyik az illetékes biztos, bizottság, hogyan kezeljük eh, ezt a témát, de nem szeretnék a dolgok elébe menni. Talán ezt inkább majd a kollégák teszik meg. Sokan jelentkeztek már, ebből is ugye láthatjuk, hogy milyen sokan vannak hosszú a felszólalók listája, de először természetesen a vendégünknek, a biztos úrnak adom meg a szót. Köszöntöm. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, szakbizottsági tagok, köszönöm, hogy meghívtak ma, és lehetőséget biztosítok arra, hogy elmagyarázzam, mi az, milyen okok állnak mögött, a két javaslat mögött, melyet tavaly decemberben fogadott el a bizottság. Mint tudják, a cloning technológiákkal kapcsolatban nincs szabályozás jelenleg érvényben az Európai Unióban. Hadd kezdjem azzal, röviden vázolom. Mi is javaslat tartalma? Az első javaslat egy irányelvre vonatkozik, amely felfüggesztené az állatok klónozását. Ez azt követelne meg a tagállamoktól, ha életbe lépne, hogy tiltsák a sertés, marha, ló klónozását, amelyet állattartásban tenyésztenek, és tiltsák meg a klónozott állatok, illetve a klón, embrió klónok forgalmazását. A második javaslat pedig egy irányelvre vonatkozna, mely felfüggesztené a piacra vitelét azon élelmiszereknek, melyek klónozott állatokból származnak, és ez tiltaná ilyen élelmiszerek piacra vitelét. Tehát voltak éppen három tiltásról van szó. A klónozás tiltása, a klónozott állatok piacra vitele, illetve az élelmiszerek, termékek piacra vitele, amelyek klónozott állatokból származnak. Öt évvel ez irányelv életbe lépése után, már ha életbe lépnek, a bizottság jelentést terjesz be a tanácsnak és a parlamentnek a tényleges végrehajtás tapasztalatairól. Ez a jelentés majd tükrözi nyilvánvalóan azokat a nézeteket és tapasztalatok, amelyek a tagállamokban, az állatjóléti szervezetekben és a végrehajtó intézményekben, tudományos intézményekben összegyűlnek. Felmerül a kérdés, miért kell tiltani az EU-ban a klónozást? Először is, ennek vannak állatjóléti aggályos, aggályok okai, maga a klónozott állat, illetve a kihordó anyaállat szempontjából. Minden egyes klónozott bika létrejöttekor kilenc állat pusztul el szövődményekből, illetve a folyamat során. Etikai kérdéseket is felvet ez a gyakorlat, és jelenleg egészségügyi problémák és a, az állatok szenvedése olyan mértékű, hogy súlyos agályokat vet fel az élelmiszer termelés érdekében való klónozással kapcsolatban. Harmadsorban az fogyasztók, állampolgárok, azok képviselői és egyes tagállamok régóta kérik e tiltást. Elnök úr, jól ismerem az önnézeteit, amelyet írásban fejtett ki egy Barózó elnök úrnak írott levélben tavaly október 11-én, és a tanács utolsó ajánlata az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatban március, 2011 márciusában. Ez az ajánlat kell legyen, a tanács részéről kell az új javaslat rendezésére. A klónzott állatok leszármazott állataiból készült tőke, friss tőkehús kapcsán született ez, valamint a vonatkozó címkézésre is kiterjed a bizottság javaslata. Hogy mondjam el a következőket ezzel kapcsolatban. Miután az egyeztetés 2011-ben kudarccal zárult az intézmények között, a bizottság megígérte, hogy foglalkozik a klónozással az újszerű élelmiszerek szabályozásán kívülálló új jogszabályban. A bizottság tehát készítette egy hatástanulmányt, a, az Európai Uniós intézmények hatás, új hatásköreit figyelembe véve, jogalkotási hatásköreit és az arányosság elvét is tiszteletben tartva. A hatástanulmány, amelyet az egész bizottsági kollégium megvitatta, egyes opciókat is felvázolt és megvizsgált, például a címkézés lehetőségét, és a klónozott állatok leszármazottból származó élelmiszerek címkézését problémásnak találta a nyomonkövetés technikája szempontjából. Hadd tegyem hozzá, hogy amikor beterjesztettem ezt a javaslatot, különféle opciókat is felvázoltam a kollégium előtt. A címkézés volt az egyik ilyen opció. És a kollégium úgy döntött, ahogy, az írás, ahogy a szövegben is áll, hogy ő döntött erről a címkézési lehetőségről. Annak érdekében, hogy különbséget tegyünk a klónzott állatok leszármazottaiból származó hús tekintetében a címkézés kapcsán kapcsolatot kell teremteni az élelmiszer és az állat között. Ez az egyes állatok szüleire vonatkozó konkrét információt is magában kellene foglalná, foglalja ahhoz, hogy az élelmiszerláncba léphessen. Ez egyre bonyolultabb lenne ennek betartása, és egyre költségesebb minden ügyű generáció belépésével. Tehát mondjuk az első generációs leszármazott állatok címkézése után kéne a második, harmadik nemzedékbeli állatokat is nyomon követni és címkézni a belőlük készült húst, és végigkövet, nyomon követni az eredeti klón és a harmadik generációs állat életét. Az összes importőr, exportőr, gazda és fogyasztó végig kövesse a teljes genológiáját az állatnak, ahhoz, hogy ez a klónozott állat állatleszármazottja piacra vihető legyen. Ez pedig jelentős pluszköltségeket jelentene, amelyek végül is emelnék az élelmiszerárakat. Persze, hogy mi a jelentős és mi a, a drága, az egy szubjektív kérdés. Hogyha azt szeretné valaki nagyot törekszem egy célra, akkor nyilván ez hatása van arra, is, hogy mit tartok drágának, vagy nem drágának ezen, ennek elérése érdekében a bizottsági kollégium elemezte a jogi végrehajtatóságát és ezeknek az opcióknak. Ez nem élelmiszerbiztonsági kérdés. Az EFSA is jelezte, hogy a klónozás az állatjólétre van hatással, a kihordó anyaállat, illetve a klónozott állat, állat jólétét érinti. Ezért az első javaslat, hogy az állatokra vonatkozó klónozási technika, élelmiszer célú technika felfüggesztése valósulna meg. Ez a szerződések 43 cikkére utal, amelyet 13 cikkből eredeztethető, amely kötelezi a jogalkotót, hogy vegye figyelembe a mezőgazdasági politikák létrehozására az állatjóléti szempontokat. Mert az állatok érző lények. Ami a második javaslat illeti, a klónozott állatokból származó hús forgalmazásának felfüggesztését illetően, az EFSA szerint a klónozott állatok leszármazottából származó hús nem ö, okoz semmiféle egészségügyi vagy ö, biztonsági problémát. Mi több, a leszármazott állat húsa állatjúléti aggályokat sem okoz, hiszen hagyományos módon fogannak és születnek ezek a további nemzedékbeli állatok. Persze, a klónzott állatokból származó élelmiszer címkézésére vonatkozó okok azok abban is láthatnak, hogy szeretnénk megakadályozni a technológia terjedését, amelyet egyesek etikátlannak tartanak. Tehát azért címkézünk, hogy megakadályozzuk ez etikátlan gyakorlat terjedéséért lehetnek ilyenikok is gyakorlat miatt. Ám ilyen meggondolásokat nem vehetünk figyelembe, hiszen a szerződés egyetlen jogi alapja sem alkalmazandó, tehát a 43-as cikk, a a 114-es cikk a belső piacra, a 168-as az közegészségügyről szóló cikk, és a 169-es cikk, amely a fogyasztók információra vonatkozik, határozhatja meg csak ezeket a célokat. Így a 152-es cikke szerződésnek az úgynevezett rugalmassági záradék az egyetlen jogi lehetőség jogi alapra vonatkozóan, és ez határoz meg olyan célokat, amelyekre a szerződések nem utalnak át konkrét hatásköröket. Ez egy kivételes eszköz, tehát sajátságos jogi eljárást kíván meg elnök úr, kedves képviselők! Hadd hangsúlyozom azt is, a címkézés kérdésében, amely nincs a javaslatban, hogy a bizottsági testület nem döntött úgy, hogy az a klonzott állatok leszármazottából származó élelmiszer címkézése ne történne meg, vagy ne volna lehetséges. A kollégium különösen azt mérlegelte, hogy mennyire bonyolult a címkézése a friss marha tőkehúsnak, a leszármazott állatokból származó húsnak, és úgy, gondolkoz, úgy gondolta, hogy több elemet kell még mérlegelni, mielőtt döntést hoz arról, hogy egy konkrét címkézési szakpolitika jó politikai megoldásnak volna minősíthető a kollégium, úgy gondolta, érdemes volna egy tanulmányt rendelni, és egy tanulmány alapján, annak eredménye alapján később dönteni a legalkalmasabb tovább lépésről. Nem mondom ezzel azt, hogy, ne, hogy az irányában nem lesz egyáltalán címkézés. Azt mondom el, mi dönt, miről döntött a kollégium, arról, hogy több adatra van szüksége, ezért rendeltük meg ezt a tanulmányt, és ennek alapján fognak később dönteni, hogyan tovább. Elnök úr, azzal zárom hogy nagyon sokféle érdeket és érdeklődést érint ez a döntés, és meghatározott jogi keretek alapján került meghatározásra, amelyen belül intézményeknek működnie kell. Jogalkotási javaslatot terjeszt majd be a bizottság, és a jogalkotókon áll majd, hogy ezt módosítsák, és aztán a, és a, szerintem a kollégium által elfogadt álláspont kiegyensúlyozott, és ezért őszintén remélem, hogy a mai magyarázatom még ha nem is teljesen kielégítő az önök számára, abban segíti önöket, hogy világosabban lássák, mi állt a bizottság által tett lépések mögött. Vielen Dank. Köszönöm szépen, biztos úr. Hát, eh, hogy ez mindenkit kielégítette, azt eh, abban nem vagyok biztos azt hiszem, hogy a hozzászólók listájából látható, hogy ez mennyire vitás téma. Egyfelől, ami a bizottság határozatát illeti, ami ugye elmozdul a szabadkereskedelmi megállapodások irányába, milyen kapukat nyitott meg a bizottság ezzel a javaslattal. Gondolom, hogy a kollégák ezt még részletesebben is kifejtik. Ahogyan szoktuk, a koordinátorokkal kezdjük. Először Péter Líze, majd Linda McEwen, kap szót, utána pedig a többi hozzászóló. És kérnék mindenkit, hogy lehetőleg röviden fogalmazza meg a gondolatait, hogy mások is szót kaphassanak. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, tisztelt Borcs úr. Bátor dolog itt ezen szakbizottság előtt prezentálni ezt a témát, hálásak vagyunk a bátorságáért és köszönjük azt is, hogy a javaslatot, ahogyan ígérte, idejében előterjesztették. Ugye a tavalyi év végére tervezték, most végül elkészült a javaslat. Tudom azt is, hogy a bizottságon belül küzdött azért, hogy az Európai Parlament javaslatait jobban figyelembe vegyék. Éppen ezért személyesen is elismeréssel adozom önnek, de jeleznem kell, hogy a szakbizottságunk nagyon csalódott, ugyanis a múltkori javaslat tulajdonképpen szégyentelen ahhoz képest, hogy mire számítottunk, hiszen sokkal kevesebbet tartalmaz, mint az, amit az egyeztetési eljárás keretében néhány éve a parlamentnek a tanács és a bizottság ajánlott. Nem meggyőző, hogyha két és fél évig folyik a munka, a javaslaton. Két és fél éve hiszek voltak arra, hogy többet ajánljanak, most ugye új vizsgálatokat helyezett kilátásba, de ez nem, nem megfelelő. Az, hogy a címkézés végrehajtható-e, ezt tanulmányoztam, orvos vagyok, képzettségem szerint, és vállalatokkal is egyeztettem erről a témáról, olyan vállalatokkal, amelyek DNS teszteket állítanak elő, és azt kérdeztem tőlük, hogy a klónozott állatok utódjait lehetségeset címkézni, illetve hogy néhány hónap alatt a tesztek kivitelezhetőek-e, az, hogy ez nem megfelelő, ez nem megoldható, ezt igazából butaságnak tartom, ugyanis a szakemberek egészen másképpen vázolták fel előttem a helyzetet úgyhogy ezért valóban csalódottak vagyunk. A TTIP az USA-val megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás, ami ugye említette, hogy szerepet játszik itt. Nos, itt nem csak az ENVI tagokkal értek egyet, hogy ha tönkre akarják tenni a megállapodást, akkor folytassák csak így hogyha nem tudják figyelembe venni az európai fogyasztók érdekeit, mert szabadkereskedelmi megállapodásra törekszenek, nos, ha ez a bizottság meglátása, akkor kudarcot val majd ez a megállapodás. Úgyhogy azt hiszem a tárgyalási stratégián érdemes volna változtatni. És utolsó pontom, amikor a nyáron egy bizottsági delegáció az USA-ban járt, a Obama elnök kereskedelmi megbízottja azt mondta, hogy jobban kellene felvilágosítanunk a lakosságot. Itt azonban azt kell mondjam, hogy ez a korszak már elmúlt. Mi azért vagyunk itt, hogy az emberek érdekeit képviseljük, nem pedig azért, hogy megneveljük a lakosságot, úgyhogy ezt az amerikai fél irányába is le kellene szögezni. És volna még egy technikai kérdésem is. A tagállamok hatóságai azt kérdezték, hogy ez az egész miért egy irányelv lesz, hiszen pontosan akkor, amikor a végrehajtás akadozik, akkor egyértelműen kellene leszögezni, hogy hogyan kerüljön sor a megvalósításra, tehát nem lehetne ebből egy rendeletet tenni. Köszönöm szépen ezt a két percet. Péter Líze, most Linda McEwen következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én tagja voltam a tárgyaló delegációnak, amikor a három oldalra egyeztetések folytak akkor úgy éreztük, hogy nem igazán tisztességes volt a javaslat, ami született, mert megismételtük azt, amit akkor tud, amit is tudtunk, hogy az állatok szenvednek, az etikai bizottságok nem megfelelő munkát végeznek, és a bizottság akkoriban mégis kész volt arra, és arról is beszél most is, hogy a reproduktív anyagokat a klónozott állatokból származóan továbbra is importálja, és bekerüljön ez az élelmiszerláncba, és nem is címkézi őket. Úgy tűnik, hogy Skóciából indult mindez, hogy mi az, ami legális, mi az, ami nem, és aztán ez történt. Úgyhogy tulajdonképpen most azt mondjuk, hogy más országokra mutogatunk, és hagyjuk például, hogy az amerikaiak klónozzanak, de mi importáljuk őket, és aztán mosuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy nekünk viszont eléggé magasak a normáink. Ez nem elfogadható. És ahogy Pincer Lisa is mondta, Két és fél évvel ezelőtt a bizottság bevezette a visszakövethetőséget, és hát valamilyen javaslat talált elő, de aztán nem csinált semmit, és most azt mondják, hogy ne címkézzünk. Szerintem ez elfogadhatatlan, ez teljesen cinikus hozzáállás. Hogyha nincs címkézés, akkor az agrihoz kerül csak ez a dolog, hogy ez ne kerüljön a, köz, a környezetvédelmibe, illetve a közvédelmibe. Úgyhogy szerintem itt teljes mértékben egyetért minden ö, frakció, hogy egyáltalán nem vagyunk elégedettek, és szerintem nagyon sajnálom, a bizottságnak ez nem tisztességes javaslata. Liberális frakció. A liberális frakció képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönet, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Talán még ebben tudom megfogalmazni azt, amit a kollégám mondott, és a kollégák mondtak. Én is Mekeven asszonynal együtt a három oldal egyeztetésekben vettem részt, és nem értük el azt, amit a parlament akart, illetve a fogyasztók. Senki nem akart, hogy klónozott állatot fogyasszon itt az Európai Unióban. Ha azt mondják, hogy drága, a fogyasztók nem kérték ezt. Nem ez a téma, a fogyasztók körében. Peter Lize itt nem szakmai jellegű vitáról van szó, hanem politikai dologról, kettős szempontból is. Európa és az Egyesült Államok között a szabadkereskedelem szempontjából mert végül is azt javasolják nekünk, hogy fogadjunk el mindent az európai állampolgárok számára, hogy ne legyen megfelelő biztonság, és az állatok szempontjából sem biztonságos fogyasztás lehetőség. Ez egyáltalán nem elfogadható, demokratikus szempontok alapján sem. Gondolom, önök is észrevették, hogy mennyire nem fogadták megfelelően a genetikailag módosított szervezetekről folyó vitát. Egyszerűen hogyan elképzelhető az, hogy annak ellenére, hogy az Európai Parlament ellenzi, a tagállamok többsége ellenzi, engedélyezik ezeket a genetikailag módosított szervezeteket, és a klónozással ugyanez a helyzet. Teljes az ellenállás, minden egyes frakció, ezt képviseli. Azt mondtuk, hogy címkézést akarunk, ez joga az európai fogyasztónak. Ezt, ért, ezt elérték már egyszer. Egyszerűen azt akarják, hogy ezt lenyeljük. Hát biztos úr, engedjék meg, hogy úgy fogalmazzak, ez elfogadhatatlan demokratikus szempontból. Mi itt az európai népeket képviseljük, az ők közös érdekét, nem pedig azért, hogy ilyen vagy olyan agrár élelmiszeripari csoport, vagy ilyen-olyan európai ország kénye kedvének tegyünk eleget. Ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Komisár. Köszönöm szépen. Stetsz úr. Köszönöm szépen, biztos úr kollégák. Igen. Működik? Igen. Köszönöm. Tehát teljesen csalódottak vagyunk ezzel a megközelítéssel kapcsolatban ahogy az előttem szóló három képviselő is elmondta biztos úr, ehhez csak csatlakozni tudok én is. Egy sor képviselőtársam régóta tárgyal az újszerű élelmiszerek irányelvjavaslat tekintetében és a klónozással kapcsolatos rész, amit most különállóan tesz elénk a bizottsági kollégium, hát nem egészen értelmezhető, például az utánkövethetőséggel kapcsolatos fenntartásaik sem. Az ön kollégái, a többi biztos, akik ezt a témát talán jobban ismerik, könnyen elmondhatják, hogy van lehetőség az utánkövethetőségre. A címkézés tekintetében is a parlament világosan megfogalmazta ebbeli követelését egységesen még hozzá az új szerű élelmiszerek irányelv tárgyalása során, és most, most ez teljesen eltűnt. Több olyan érv használható felve található állatvédelmi és egyéb aspektusok, amelyeket felhozhatunk. Erről is beszéltek már képviselőtársaim. Meg tudná erősíteni nekünk azt, hogy a biztosok kollégiuma a nemzetközi kereskedelmi jogot részesítette előnyben vagy az EU az USA-val kötő megállapodás tartott a szem előtt, amikor így döntött. És hát vannak itt más érdekek is, és más követelések is, ezeket is figyelembe kell venni. És egy csak mezőgazdasági célokra ö, szorítkozna a szabályozás, például a versenylovakra nem, vagy a tudományos kutatásokra, vonatkozó klónozást sem tartalmazza. Tehát ez együttdöntési eljárás tárgya nem elfogadható, hogy a parlament nem, behet, nem vesz részt kellő mértékben. Követeljük, hogy jobban tájékoztassanak bennünket. Ja, dankjewel. Um, ja, commissaris, ik wil niet herhalen wat mijn collega's al over nem szeretném megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak a kereskedelmi aspektusokkal kapcsolatban. Egy kicsit meglep, hogy ön jött ide, hogy kiálljon ezen javaslat mellett a bizottságunk előtt. Azt gondolom, hogy ez inkább Degücht biztos tollából született. Tényleg állítani tudja, hogy ez az javaslata? ismeri a, az állatjóléte kapcsolatos fenntartásokat. Az emberek 87%-a nem támogatja az állatok klónozását élelmiszerfogyasztás céljából, tehát talán jelezhetné ezt de biztos felé. A hús és egyéb élelmiszer termékek nem a klónozásból, hanem a klónozott állatok utódjaitól származnak, és ezzel kapcsolatban ugye nincs semmi a, az önök javaslatában. Ezek a javaslatok legalább annyira észszerűek, mint a tojótyúkoktól szárma, a tojótyúkok, a tojóketrecekkel kapcsolatos tilalom. Az élelmiszerek nyilván nem ezen állatoktól származnak közvetlenül. Éppen ezért miért nem ezen állatoknak az utódjait tiltjuk be, illetve miért nem címkézzük ezen termékeket a fogyasztók számára, hogy az ember tudja, hogy mit tesz a kenyérre. A címkézésről talán egy kompromisszumot kellene találnunk, és egyáltalán miért ignorálják a parlamentet? Ezt is jó lenne, hogyha kifejteni. És miért telt el négy év pusztán? Kellett valamilyen jogi trükköt találni, hogy kiszoríthassák a parlamentet ebből a folyamatból? Az Lisszaboni szerződés 253-as cikkét említették a jogalapként a szokványos cikk helyett, úgyhogy ez alapján a parlamenttől megfosztják azt a lehetőséget, hogy ebből az értéktelen javaslatból talán mégis kihozzon valamit. Úgyhogy talán a javaslatok tartalmára legalább annyi időt kellene fordítaniuk, mint a jogi trükkök felkutatására. Tehát vonja vissza ezt a javaslatot, és egy új javaslatot terjesszen elő a 114-es cikk alapján. Kitűnő lenne, hogyha abban a javaslatban tényleg azt írnák, amit a fogyasztók elvárnak, hogy tényleg a fogyasztók tudják, hogy mit esznek. Köszönöm. Biztos úr, Borg úr, ön kapja most meg a szót, reflektáljon a koordinátorok kérdésére, és aztán folytatjuk a második fordulóval. Az ICR frakció szót kapott még? Igen. Elnök úr, hagyd törjem meg a kényelmes egyetértés hangulatát azzal, hogy támogatom a biztos urat, reflektálva Linda McEwen felvetésére. Nem skót klónozott állam spermáját küldték át Angliába, hanem egy skót tejtermelő Amerikából importált marhaspermát, aztán leölte a, a, a, a így született bikát, később, és a húst átküldte exportált a Brüsszelbe. Nem láttam a, a, a hullahegyeket, a klónozott állat évekkel később született utódjának húsát fogyasztó közé, körében. Évek teltek el. Az EFSA leszögezte, hogy nem élelmiszerbiztonsági kérdés ez. Ha most arról beszélünk, hogy bevezetünk egy tiltást egy olyan dolog a kapcsolatban, amely Amerikában semmiféle korlátozás nincs, sőt, a klónozás teljesen elterjedt, akkor, és nincs nyomon követhetőség, akkor egy kereskedelmi háborút kezdünk el, volt a kép, amitől majd vérezni fog az orrunk. Semmi lesz a, a, a tíz évvel ezelőtti banálháború, semmi ahhoz képest, ami ebből kitörhet majd. Úgy tűnik mindenki azt mondja itt, hogy az állampolgárokat képviseli, akik teljesen ellenzik a klónozást. Én több ezer állampolgárral beszélgettem, beszélgetek évente, mint képviselő. Senki sem említette meg a klónozást, mint problémát nekik, nekem. Lehet, hogy Skóciában az embereket ez nem izgatja, de senki sem mondta nekem. Ha az EFSA, mint szakértői szeret azt mondja, hogy ez nem élelmiszerbiztonsági kérdés, akkor én ugyan a klónozás tiltását ö, elfogadom, de a címkizésre és a nyomonkövetelésekre a szabályok abszurda, követelések abszurda. Remélem, biztos úr, hogy a bizottságnak lesz elég bátorsága, hogy kiálljon az elvei mellett, az elvei mellett, és azt mondja, nem akarjunk címkézést. Köszönöm, és most kapja meg a biztos úr a szót. So, Mr. Chairman, we have... Elnök úr, ketten ki, írták le a két oldalt, és azt kérik, hogy legyünk bátrak. Nem tudom, hogy ezt be tudjuk-e tartani, mert néha azért az ember mielőtt dönt valami bátor lépésről, azért elgondolkodik ezen. De azért most hadd fogalmazok teljesen egyértelműen és világosan. Ha van címkézési rendelkezés, ez nem a biztonság miatt született. Ha valami nem biztonságos, akkor biztos, hogy betiltjuk. Ha nem biztonságos. Tehát, ha van egy ügynökségünk az Európai Unióban, amelynek tudományos tanácsot kell adnia a biztonság témájában, akkor mit tegyen a biztos? Akkor az EFSA-t használja fel alakárt, és véleményt szolgáltatnak ebben a témában, mert segít ez az európai lakosoknak, akkor ezt majd megragadjuk, mint alkalmat? Nem. Így nem lehet eljárni. Politikai elgondolásokat sem vehetünk figyelembe, akár csak a kereskedelmi egyezmények vonatkozásában. Ami a címkézést illeti, ez nem élelmiszer biztonsági kérdés. Ellentmondás lenne, hogyha azt mondanánk, hogy azért címkézünk, mert valami nem biztonságos. Vannak érvek, amelyeket beterjesztettem a kollégium elé, amelyek a címkézés mellett, illetve ellene szólnak. Nyilván van különbség, az első generációs friss marhahús és azt követő generáció közötti címkézés között. Nyilván a költségeket illetően is van különbség, hogyha csak egyfajta húst címkézünk, vagy másfajta húsokat is. Nyilván ez különbség, ami a költségeket illeti. Én a különböző választási lehetőségekről tájékoztattam a kollégiumot magáról a címkezésről. Még egyszer mondom, a kollégium nem zárta le a témát teljes mértékben, mert azt mondta, ez komplikált dolog, tovább kell tanulmányozni, és majd a jövőben talán elfogad bármilyen javaslatot a címkézésre vonatkozóan. Most azonban ez nem lehetséges. Aztán van még egy másik érv is can we have labeling on something where the traceability címkézhetünk valamit, amit csak dokumentumok alapján követhető nyomon, vagy kereshető vissza. Vannak olyan helyzetek, főleg a genetikailag módosított szervezetek esetében, ahol dokumentálható mindez. Még akkor is, hogyha vannak kivételek. Mondjuk, ami a tejet illeti, ott még nehezebb a helyzet, mert ott vannak klónozott állatokból és nem klónozott állatokból származó tej mennyiség. Nos, igaz, hogy politikai elkötelezettséget vállalt mindkét fél, hogy megállapodást kössön. Igaz, hogy a bizottság és minden biztos megpróbál megoldásokat találni, a problémákra. De ne, hogy még egyszer elmondjam, nem minden áron. A TTIP vonatkozásában föl sem merült ez a kérdés, hogy címkézési rendelkezés legyen benne vagy sem. Mert ami a friss marhahúst illeti, amikor az Atlanti óceánról érkező exportról van szó, különböző csatornákon keresztül juthat ide az export. Tehát címkézési rendelkezést elvileg ezen rendelkezéshez, ehhez, ehhez a megállapodáshoz is köthetünk, de én mindig azt gondoltam, hogy persze legyen, de nem minden áron. Ugye van, nek, van vannak már jogszabályaink a genetikailag módosított szervezetekről, miért kellene címkéznünk őket? Hát vannak már rendszabályaink, vagy jogszabályaink erről. De a parlament és a tanács egyezett meg abban, hogy ezek importja is engedélyezett, illetve ezek termesztése is. És Lapás asszonynak válaszolva el kell mondanom, hogy én is meg vagyok lepve azon, hogy Ugye, amikor a parlament is jóváhagyta azt, hogy a tagállamok döntsenek arról, hogy saját területükön genetikailag módosított szervezeteket termelnek, vagy sem. És még akkor is, hogyha csak egyetlen egy tagállam ellenzi, blokkolják ezt a történetet. Ezért vagyok megdöbbenve az 1507-es szervezettel kapcsolatban. Rendben, a következőek jelentkeztek még, felolvasom a neveket, és hozzátettek még ehhez valamit, kérdezi a biztos. Persze. A jogalapot szeretném megemlíteni, mert ez fontos. Ami a, a jogalapot illeti, egy sajátos területre utalnék, ami a forgalmazást illeti. Jobban örültem volna, hogyha az 1-1-4-be tudtuk volna ezt bevenni. Mármint a cikkbe. Az itt található intézkedések a jogi szolgálat konzultációját követően, és itt szakmai dologról van szó, jó lett volna a politikai jellegű, de szakmai. Tehát ami a belső piacra vonatkozó 111-es cikket illeti, nyilván ezt biztosítani kell. Pillanatilag nincs piaca a klónozott állatoknak, vagy ezekből, vagy utódaikból származó élelmiszer számára a tagállamokban, úgyhogy ezért nem született olyan jogszabály, amely ö, károsan befolyásolta volna a belső piacot. Ezért nem teljesülnek a 114-es cikkben található feltételek. Ez volt a jogi szolgálat véleménye. Én politikai szempontból valami más szerettem volna inkább, de ami a jogi szempontokat illeti, a jogi szolgált véleményére kell alapozni a véleményalkotásunkat. Köszönöm. Köszönöm, felolvasom. Kollége Makunaitis, Stevenson, Schlüter, Aung Kahnbach, Grosstedt, Estrella, Okuni, Davis und Gutierrez Cortines. Hab ich... Ezzel valakit kihagytam volna esetleg? Látom, nem. Akkor lezárom hozzászólók listáját ezzel. És azt javaslom, hogy mindenki egy percre szorítkozzék. Mert különben nem lesz válaszra idő. Úgyhogy indítsuk. Észszerű megoldásnak tűnik. Elnök úr, bár egy perc alatt nem lehet semmi értelmeset elmondani. Biztos úr, nem beszélnénk a alapról. most nincs idő. Lehetett volna bátrabb, a szolgálatai is lettek volna bátrabbak, hagyjuk ezt most. Visszatérnék azonban egy témára, amit csak utalnék. Egy dolgot tegyünk világos. Ha senki sem élelmiszerbiztonságról beszélünk, nem ez a kérdés. Nem az EFSA minőségét kell megvitassam, nem lesz arra más alkalom, hogy értékeljük az EFSA-t, hanem itt, itt most az általánosan elfogadottságról kell beszéljünk. Két jogalkotási kérdésben voltam jelentősében az újszerű élelmiszerek ügyében, a másik kozmetikai termékek ügyében a GMO-k címkézésről volt szó, szóval nem tettük nyomon követetővé, címkeztük, ahogy az állat tesztelésből származó kozmetikai termékeknél történt. Azt remélem, hogy azok a bizottsági kollégák, akik indultak a parlamentválságon, mondják le a válaszoknak, hogy ó, nekem szerintem csodálatos a, a, a klónozott állattermék. Stevenson-nak mondom, az islámokban már persze más attitűdök érvényesülnek, hormontermékeket ö, tesznek az élmiszerbe, ami rákot okoz. Nem értünk ilyet az, azzal, hogy importálják ezt Európában, és nem értünk ilyet a klónozással sem. Az sem, ha nevetségesnek tartom azt, hogy amit a címkézésre mondnak, ez az értelem, az értelmes ember megsértése, ez a fajta magyarázat. Nem is értem, hogy mer ilyesmit elmondani előttünk. Mácáj Kukovics. Köszönöm, Mácáj Kukovics. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm, Borg úr, a magyarázatait. Csak egy percem van, úgyhogy csak azt szeretném elmondani, hogy Ma magas szintű technológiák állnak rendelkezésre, a genetika meg a, a, a gyógyszerkutatás leelőz bennünket a hátulról. Mégis nyilatkoznunk kell a e kérdésekben. Az Európai Fejlesztési Tanács nyilatkozott éppen úgy, hogy az adatkezelés, adatmenedzselés a legnagyobb kihívás hatalmas mennyiségű adat áll rendelkezésre ebben a témában is. Azt, azt szeretném megkérdezni, hogy a GMO-kkal kapcsolatban és a klónozással kapcsolatban milyen egyéb érveket tudnak felhozni az élelmiszer és az egészségügy tekintetében. Köszönöm szépen. Morkunajta kollega egy percben. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztosnak is. Ma ugye elklónozott állatokról beszéltünk, én most megkockáztatnék egy más témájú kérdést, amely azon lényeges dolgokhoz kapcsolódik, amelyek az afrikai influenzával kapcsolatosak. Ez ugye Fehér Oroszországból származik. Ott kezdték el az EU-ból származó hús, sertés hús importját korlátozni. Ugye Oroszország és Fehér Oroszország hoztak ilyen jellegű döntést. Szeretném, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges fejleményeket is megvilágítsa előttünk, és szeretném tudni, hogy Litvánia milyen segítségre számíthat ezen probléma leküzdéséhez, mert ugye számos intézkedést meghoztunk, például ugye az állatok leülését, de ezek nagyon költségesek, és különböző szempontból is költségesek. Tak, formand. Bare lige øh, to spørgsmål. Két kérdésem volna. Az első kérdésem Ugye most a klónozott eh, állatokról beszélünk, és nem azok utódjairól. Azt hiszem, hogy eh, nem igazán bizalomkeltő ez az európai fogyasztók számára, mert hogyha az európai polgárokat foglalkoztatja az állat jólét, itt ugye nem erről van szó, hanem itt a termelésről van szó. Ha azt mondja, hogy az állatokat, a klónozott állatokat címkézzük, de nem a termelést, akkor Igazából ez nem egy határozott álláspont, és szeretnék rámutatni arra is, hogy a, amikor a legutóbbi tárgyalások félbe szakadtak, a Herald Tribune közölt egy cikket erről, és abban az szerepelt, hogy számos tagállam esetében gazdasági érdekek fűződnek a termeléshez Latin Amerikában, szemügyre vetnénk ezen országokat a trialógus során. Azt hiszem, hogy teljesen nyitottak és átláthatóak kell, hogy legyünk azzal kapcsolatban, hogy milyen érdekeltségekről beszélünk itt, hogy tudjuk azt, hogy miről is folyik a vita. Nem szabad ilyen absztraktan kezelni ezt az egészet. Köszönöm. Kálenbach asszony következik. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ahogyan Dagmar Roth Bérend ezt már elmondta, az EFSZAK jelentéseiben nem kételkedünk, másfél azonban tudjuk azt is, hogy a lakosság mit vár el tőlünk és a felmérésekből az derül ki, hogy az európai polgárok 81%-a úgy gondolja, hogy a természetre gyakorolt hosszú távú hatások még nem ismertek a klónozás szempontjából. 84% úgy gondolja, hogy még nem szereztünk elég tapasztalatot arról, hogy az egészségre nézve ennek milyen hosszú távú következményei lesznek, illetve az élelmiszerlánc, illetve a termelés szempontjából milyen hosszú távú következményei vagy veszélyei vannak a klónozásnak. Tehát a lakosság általánosságban véve a klónozott állatoktól, vagy azok utódjaitól származó termékeket elutasítja. Határozott meggyőződésem, hogy a nem címkézés oka nem a nyomon következhetősége kapcsolatos nehézségekben keresendő, hanem abban, hogy itt olyan termékeket kínálnak fel, amelyek ugye klónozott állatoktól, vagy azok utódjaitól származnak, és az ágazat elutasítja ezt, és nem vásárolja meg ezen termékeket. És emiatt nem akarják a címkézést végrehajtani. Köszönöm, François Grosztet következik. Merci. Köszönöm a szót dühös vagyok. Egyszerűen nem értem, biztos úr, nem értem, hogy egy ilyen álláspontot tud megvédeni, a fogyasztók tényleg ellenállnak mindenfajta állatklónozásnak, és amikor kereskedelmi harcra beszélnek nekünk, akkor vajon annyira gyönge Európa, hogy mindent el kell, hogy fogadjon, hogy rákényszerítsenek? Végül a biztosok kollégiumának másképp kell fellépniük a megállapodásokban a harmadik országokkal beleértve, és főleg az Egyesült Államokat. Hogy akarják, hogy a kampány során elmagyarázzuk ezt a választóinknak, hogy, hogy egyszerűen Európa olyan gyönge, hogy térdre hullik az Egyesült Államok előtt, és bármit kész elfogadni. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Az európai fogyasztó nem akar állatklónozást. Köszönöm szépen, Edita Strela. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, egyes kollégák bátorságot vettek észre, én inkább arroganciáról beszélnék, arroganciáról a biztottság, a tanács részéről, a parlament, az Európai Parlament álláspontjával kapcsolatban, és az Európai Parlamentet az állampolgárok választották meg, és nekünk az állampolgárok érdekeit kell védenünk. Úgy gondolom, hogy úgy gondolja, hogy a polgárok majd el fogják fogadni az ön magyarázatait? Hát nem. Tisztelt biztos úr, az ön hatáskörébe tartozik a fogyasztók védelme. Hogyan mondhatja nekünk azt, hogy nincs címkézés, mert ez egy bonyolult folyamat, amely költséges, és akkor mi van a fogyasztók, az állampolgárok jogaival? egészen pontosan a tájékoztatáshoz való joggal, illetve az egészséghez való joggal. Nem a címkézés az, amely veszélyezteti majd az Egyesült Államokkal való szabad kereskedelmet, ezt a megállapodást, ezt azt hiszem nem fogja veszélyeztetni, de az európai intézmények nem lehetnek ilyen korlátozóak azzal kapcsolatban, hogy mit termelünk az Európai Unióban, és nem lehetnek ennyire megengedőek az importtal kapcsolatban, amely import az Unióba érkezik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Chris Davis. Biztos úr, nekem nincs gondom az biztonsági kérdésekkel, meg a morális ügyekkel sem a klónozással kapcsolatban. Mindez állatjúléti kérdés. Ön is elmondta, hogy 10 klónozott állatból 9 nem éli túl a műveletet. A brit RSPCA szervezet ír arról, hogy egy sor szimptomában el, meghalhatnak az állatok a beavatkozás során. Nagyon sok állat eleve túlsúlyan születik, és eleve az anyaállat nehezen szüli meg őket. Csak egy sor dolgot soroltam fel, ami állatjóléti ügy. Ön hogyan kommentálja ezt? Honnan lehet innen tovább, hova lehet innen tovább lépni? jelenlegi fejlettségi szint mellett ez hogy hol vezethet? Kérlek. Köszönöm. Cortines, Cortines kollega. Yo voy a ir en otra dirección. Én másik irányba mennék. Árnyékjelentéstevő voltam, amikor a tanács ezt az anyagot elvetette, és nem állapodott meg a címkézés témájában a parlamenttel, és akkor emlékszem, anélkül, hogy ismerném ezt az új javaslatot. Úgyhogy én nem is akarok támadó álláspontra helyezkedni, mert nem ismerem az anyagot, de emlékszem, hogy nagy volt a probléma, ugyanis technikailag, technikai szempontból nem lehetett bizonyítani, hogy klónozott állatokról volt szó. 50 év óta ugye az, a vállalatok nagy része a spermát importál az Egyesült Államokból, és itt a klónozott állatok második, harmadik generációjáról van szó. Az első generációs állatok esetében molekulárisan nem lehetett bizonyítani a klónozást, ugyanis a molekulákban nem tükröződött az, hogy klónozott állatokról lett volna szó. Tehát ez a kérdés sokkal bonyolultabb, még akkor is, hogyha a politikusoknak persze jogunk van ahhoz, hogy véleményt alkossunk, de én igazából azt szeretném kérdezni a biztostól, hogy nem egy másik síkon kell keresnünk ezt a, ezt a problémát, ugyanis van a különböző országok közti sperma kereskedelem, és ez 50 éve folyik. És technikailag nem bizonyítható hitelesen. A más kérdés az, hogy mit találunk mi ki Úgyhogy meg kell néznünk, hogy mi van ebben a dokumentumban, és melyek a különböző indokok, és van-e van technikai és tudományos megalapozátsága az egésznek. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a biztos úré a szó, hogy válaszoljon a kérdésekre, az ön sokrétű kérdésekre. Sorry, I have to come back on. Vissza kell térnem néhány koncepcióra, mert Néha ugyanazokat a szavakat használjuk, de mást-mást jelentenek. Utalás hallottam a klónozott állatokból származó élelmiszerre. Ezt betiltottuk. Talán ezt nem mindenki tudja, mert egyébként már elhangzott volna. Ugyanúgy, mint ahogy egyetértek azzal, amit Roth Berend mondott, Roth Berent asszony mondott, ez nem élelmiszerbiztonsági kérdés, másfajta biztonsági kérdéseket vet fel. Nem élelmiszerbiztonság. Persze mondhatják azt is, hogy politikai szempontból az emberek úgy gondolják, hogy élelmiszerbiztonsági kérdésről van szó. Jó, akkor figyelembe vehetjük ezeket is, nem foglalkozunk a szakmai véleményekkel, és demagóg módon állunk az élelmiszer biztonság kérdéséhez. Szerintem nem erre kellene elindulnunk. Persze figyelembe kell vennünk döntéseink lehetséges következményei, de nem föltétlenül a népszerű döntés a legjobb. Ha nem biztonságról van itt szó, akkor ezt ki kell jelenteni, még akkor is, hogyha így gondolják az emberek a másik érv. Persze nyilván a fogyasztónak tudnia kell, főleg, hogyha állatjóléti kérdésekről van szó, mert joguk van, hogyha valami nem föltétlenül közvetlenül a klónozott állatból származik, hanem annak utódaiból. Mert akkor felvetődik ugye a kereskedelmi folyamatban a kérdés, és ezért kell címkézés. Tehát, még ha címkézésről van szó, akkor sem utálunk. Utalunk klónozott állatokra, klónozásra, hanem azok utódjaira, és aztán persze lehet e, tovább folytatni, hogy első, második, harmadik vagy negyedik generációs. Of the animal welfare issue. Yes, this is... Ami az állatjólétet illeti. Igen, állatjóléti kérdésről van szó, és itt két dolog kapcsolódik ahhoz, hogy miért tiltjuk a klónozást. Az egyik, mert a terhesség alatt, a vemhesség alatt, illetve a klónozott állatok születését követően ö, milyen torzulásokat tapasztalunk, illetve a hatékonyság miatt. Mert hát akkor gyakorlatilag ahhoz, hogy egy klónozott állatot létrehozzunk, szinte kilencet kell leölni ugye szenvednek az állatok, hogyan bánunk velük, ez is felvetődik, nem élelmiszerbiztonsági kérdésről van szó. Biztosítanom kell önöket arról, hogy a kollégiumon belül nem gondolkodott senki úgy, hogy a TTIP-t le kell zárni mindenáron megvan a politikai bizalom és akarat, hogy majd valamikor a jövőben lezárjuk a TTIP-t. Persze ezt aztán jóvá kell hagynia majd a parlamentnek is, úgyhogy valószínűleg a tárgyalásokért felelős biztosnak figyelembe kell vennie azt is, hogy bármilyen fajta megállapodást jóvá kell hagynia a tanácsnak, illetve magának a parlamentnek is. Aztán elhangzott ez a kérdés is, hogy milyen kihívások állnak előttünk a TTIP tárgyalásai során. Főleg ami minket illet. Nyilván élelmiszer biztonsági kérdések kapcsán ragaszkodunk ahhoz, hogy az Egyesült Államok elfogadja a pasztorizált termékeinket. Mindig elmondom viccként, hogy úgy hiszem Pasteur francia volt és európai, úgyhogy pasteurizált tejünket miért nem tekinti az Egyesült Államok eléggé pasztőrözöttnek. Aztán persze a ö, marhahús export kérdése is felmerül az Egyesült Államok felé, ugye 30 év óta már tilta, tiltva van ez a folyamat, ezt megígérte az Egyesült Államok, hogy feloldja, de most már a kongresszusban megszületett a döntés, de hát ugye erre, ehhez időre van szükség. Aztán persze a rovarírtóval kezelt gyümölcsök, zöldségek kérdése is felmerül, amely az Egyesült Államokból érkezik, mert ugye ezek a rovarírtók be vannak tiltva Magyar, ö, az Európai Unióban. Ez nehezen összeegyeztethető a genetikailag módosított ö, szervezetekre vonatkozó ö, törvényeink kapcsán, mert hát másképp gondolkodunk a különböző kontinenseken ezekben a kérdésekben. Gut, wir haben... Köszönöm. Rendben. Van még némi idő néhány utókérdésre, már ha van. Mindegy rövidre fogta, úgyhogy maradt idő. Kérem, tegye fel a kezét, aki szeretne kérdezni. Ha Pana. Pana asszony, jelentéstevőként öné a szó. Ha Parvanova. Parvanova asszony. Köszönöm, lehet, hogy buta kérdésem lesz. Van egy tiltás a klónozott állatokra. Ugyanakkor szeretnénk címkézni ezek leszármazottaiból származó termékeket. Akkor mire használjuk? Ha nincs klónozott állat, tiltjuk, akkor annak a leszármazottaiból mit csinálunk? Ha betiltottuk a klónozott állatot, akkor miért címkézzük a gyerekének a húsát? Persze, az ipar szempontjából van ennek értelme, ám logikailag szempontból, mint hazudnánk az állampolgárnak. Tiltjuk a klónozást, de engedjük a, a, az állat, a, a leszármazott állatot. Ezt nehéz ezt megmagyarázni a szavazóinknak négy hónap múlva a választások előtt. De jó lenne, ha lenne egy észszerű magyarázat, mert amit ön javasol, az nem igen fog megállni. Azt nem nyelik le az emberek. Köszönöm szépen. Linda McEwen. Igen. Vagy félreértették, vagy félremagyarázták, amit én mondtam, Struven. Én éle, nem biztonságról beszéltem, hanem állatjólétről. Azért, amit elmondtam, úgy elmondom, ha azt mondjuk mindenkinek, hogy Magyar, Európának magas morális normái vannak, egyetlen dolog állatokat klónozni, nem engedjük akkor viszont nem becsületes dolog, hogy megengedjük a klónozott állatok spermájának importálását Amerikából, és a technológia jó, jó téteményeit megengedni az állattenyésztésben nálunk. Ez álszentség volna. A bizottság most embriókról beszél, és nem a reproduktív anyagokról. Úgyhogy megint csak úgy csinálom, mintha kezelnénk a problémát, de igazából megkerüljük azt ezt bizony nem fogják megérteni az emberek. Vagy kegyetlen dolog a klónozást, és akkor nem, nem engedjük Európában, vagy el akarjuk fogadni. Ne csináljunk úgy, mintha tennénk valamit, miközben nem csinálunk. Ne csináljunk úgy, mintha magas szintű állatjóléti morállal rendelkeznék, és betiltanánk, betiltjuk, miközben nem tiltjuk be. Mert folyik tovább ez a gyakorlat. Köszönöm szépen. Dagmar Rothberend. Miért csinálnánk úgy, mintha tennénk valamit az állatjólét kapcsán, miközben a bizottságban senki sem érdekel az állatjólét. Talán önt egy picit biztos úr, de talán ön az egyetlen. Senkit más nem izgat. Talán néha a mezőgazdasági kollégáját az ideje 10%-ában foglalkoztatja ez. Legyünk őszinték, a két javaslatot látjuk, hát elég bolondos ügyek ezek. Tiltjuk a klónozást, tiltjuk a piacra vitelét ezeknek a termékeknek, miközben a klonzott állathúsa piacra kerül, hát Több ezer euróba kerül egy állatklónozása, nem fogják nyilván levágni hús termelésre, inkább a gyerekeit vágják majd le. És aztán azt mondjuk, hó, harmadik országokból importált között állathúsát legálisan lehet piacra vinni, csak akkor, ha így, meg így, meg így. Miért nem írják le, mit gondolnak igazából? Azt nem érdekel bennünket a klónozott állat terméke, vagy annak gyermekének terméke, hogyha Amerikába jön az EU piacra. Mert erről van szó itt. Abszolút biztos, ezeket tudjuk, hogy az európai állampolgárok tudnak erről. Meglátjuk majd, melyik kormány lesz, meri majd a kereskedelmi megállapodás aláírni. Ez a megüli a kereskedelmi megállapodás pontosan ezen egyetlen oknál fogva. <laughs> No, Mr. Stevens. Well, Chairman, I'm grateful to... Elnök úr, rendkívül hálás vagyok Lindának és Dagmárnak, mert tisztázták pontosan azt, amit szeretne a szakbizottság. Azt hiszem a konszenzus arról szól, hogy tiltsunk be mindenféle húst, tejterméket, spermát, ami Amerikából származik. Mert Amerikában semmivel nem szabályozzák a klónozást, nem lehet visszakeresni, hogy honnan származik bármi is. Tehát, hogyha olyan címkézést akarunk, amivel nem lehet ö, egyszerűen ö, megfelelni ennek az elvárásnak, akkor végül is a kereskedelmi egyezmény elé áll ez az akadály. És ha azt mondják nekünk, mi lenne, ha BMW-ket betiltanák ö, Amerikában? Vagy hogyha azt mondanák nekünk, hogy betiltják a skót viszkit. Emlékszem, mi volt a banánháború során, amikor egy csomó európai termékből listát állítottak föl, és ráírták, hogy ezek ritka termékek. Ez egyszerűen szörnyű volt. És hónapokig tartott ez a háború, mire megoldódott a kérdés. Ez, ez lesz a probléma, teljesen betiltanak mindent, mert nem lehet visszakeresni semmit, megengedik a klónozást, ez pedig azt jelenti, hogy ha bármit vissza akarnak keresni a klónozott állatokból az utódokig, egyszerűen Amerika nem fog ennek megfelelni, úgyhogy minden amerikai importot gyakorlatilag betiltunk. Dagmar Roth Bérend reagálna erre, hiszen utalást tettek rá, és aztán Kademak kollega kap szót, és utána biztos jön. Azt hiszem, hogy tudom, miről beszélünk, amikor az első GMO szabályozást hoztuk. Mit mondtak az amerikaiak? Nem tehetünk különbséget, mert a mindent nagy vagonokba helyezünk, és úgy szállítjuk őket. Mi pedig azt mondtuk, hogy ha nem tudnak különbséget tenni, nem tudják elkülöníteni ezeket, akkor mindent címkézni kellene. Én pedig azt mondhatom, hogy nem mindent klónoznak az USA-ban, ezért megoldható a címkézés. Tudom, hogy miről beszél, amikor a kereskedelmi háborúról beszél, mert nagyon jól emlékszem, hogy az USA még mindig használ különböző hormonokat a marhahús kezelésére. Vannak azonban nagyon ért, egyértelmű tudományos vélemények Európában, amelyekből kiderül, hogy az ötből három hormon rákot okoz, és mi azt mondtuk, hogy ez a három hormon, ezt nem fogjuk megengedni, elvesztettük ezt a megállapodás keretében, mindent elvesztettünk a WTO-nál, de ennek ellenére kitartottunk mellette, igen, kellett is a kozmetikumok miatt és máshol büntetést fizetni, de most emiatt hagyjuk ezt jóvá egészségügyi szempontból, vagy erkölcsi megfontolásból sem engedhetjük ezt meg. Miért mi neveljük meg az embereket, miért nem az amerikaiakhoz fordulunk? Elvégre nem betiltani akarunk semmit, hanem a címkézést akarjuk. Karin Kadenbach, parancsoljon! Azt hiszem, hogy Dagmar legutóbbi mondatából kiderül, hogy nem a tilalom, hanem a, a címkézés a lényeg, és hogyha mindent úgy veszünk, ahogyan azt mások akarják, akkor gyakorlatilag egy kereskedelmi háború bontakozik ki ebből. Nem a piacról akarjuk kiszorítani ezeket, hanem azt akarjuk, hogy a fogyasztóknak megadjuk az esélyt, hogy ők maguk döntsék el azt, hogy megvásárolják ezeket a termékeket, vagy sem. Ehhez pedig címkézésre van szükség, és ez megoldható. Hogyha ezt az elvet hangoztatjuk, akkor pont a téves irányba megyünk, ugyanis szabadságot akarunk biztosítani a fogyasztóknak, hogy döntést hozzanak, de ezt csak megalapozott információk alapján tehetik meg, ehhez pedig kell a címkézés. Rendben, akkor most tényleg elérkeztünk a vita végére, a kérdések végére, és lezárásképpen a biztos úrnak adom meg a szót. Thank you for this Köszönöm a vitát. És hát ezt az őszinte eszmecserét, hogy így finoman fogalmazzak, ami persze, amit persze lejegyeztem, és továbbadom üzenetet kollégáimnak. Hadd mondjam el először is, és akár idézhetnek is, hogy nem lesz kompromisszum. Élelmiszer biztonságban nem engedünk semmit. Itt van egy vörös vonal, és persze az Egyesült Államok is meghúzhatja maga vörös vonalát az élelmiszerbiztonsági kérdésekben, különösen azon hormonok ügyében, amelyet Rodbent asszony is megemlített. Én is egyetértek vele. Hogyan, tud, hogyan lehetne elámbogerünk egészségét kockáztatni? Csak azért, hogy legyen megállapodás. Persze fontos a megállapodás, mert munkahelyeket teremt. foglalkozó bővítést enged meg, kereskedelmi bővítést enged meg a két legnagyobb kereskedelmi blokk között. Tehát fontos ez egyezmény, de nem minden áron. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne keresnénk megoldásokat a még nyitváló gondokra. Igyekszünk egymással jól tárgyalni, a TTIT is figyelembe véve, de nem minden áron törekszünk a megállapodásra. És ez az ügy is olyan, az a javaslat, mi szerint ne lenne, ne, nem volna címkézés, nem a megállapodás alapján áll. Köszönöm Dolott Berend asszony véleményét az én él, állatvédelmi érdeklődésemet illetően. Azért is érdeklődöm az állatjólét iránt, mert részben a portfóliumba tartozik. Persze más biztosok is érintettek, különösen most, hogy a politikai napirenden szerepel, éppen most beszéltük meg az állatjóléti stratégiánkat a Salmány a Nagykároly épületben, stakeholderek, civil szervezetek nagyon komoly érdeklődést tulajdonítottak eki téma irán. nem csak azért, mert az állatok érző lények, hanem bizony a kampány során ez az ügy nagy fontosságot kap, és az elmúlt 14 hónapban még biztos voltam, elkezdtünk szabálysértési járásokat azon tagállamok ellen, melyek nem különtettek el például a, a, a vemhes állatokat az istálóban, három-négy éves átmeneti időszak volt megengedve, és mégis a tojó irányelvet nem, a tojó irányelvet nem sikerült bevezetni. Itt is felléptünk, és a bizottság kiterjesztette azt a tiltást, amely az állati tesztelésből származó kozmetikai termékek terjesztésre vonatkozik piacvételére, a meghallgatás után is kimondtuk, hogy nem fogjuk elhalasztani ezt a tiltást, mert eljött az ideje annak ennyi év után, hogy a tagállamok betartsák az érvényes szabályokat. Úgyhogy ezen kérdésekben ö, megléptük, amit meg kellett. Elkezdtük a, a, az előkészületeket, sajnos nem az én mandátumomba esik, és nem a parlament cikl, ezen ciklusába, hogy egy általános jóléti stratégia íródjék, és utaltunk a klónozott állatokból származó élelmiszerre is. Megismétlem, hogy a klónozott állatból származó élelmiszer és annak piacra vitele nem engedélyezett akkor, hogyha jóvá hagyják ezt a javaslatot. Amiről szó van, a klónozott állatok leszármazottaiból származó hús, amit hagyomány, amelyek állatokat hagyományos módon nemzettek, illetve szültek a, a szülei tehát az első generációra vonatkozóan a, a marha tőke hús lehetne így forgalmazható. Megismétlem, hogy ez a kérdés. Eldöntések. Most kerül eldöntésre, és a bizottsági testület üléséről, de az a december ülésének jegyzőkönyvéből idézhetem, azt, hogy megrendelést adtak egy tanulmány elkészítésére a bizottság részéről, és nem predikálták ennek eredményét a kollégium döntésére vonatkozóan sem. Nem azt mondom, hogy ez egyfajta vigasz lehet. Pusztán azt állítom, azt mondom el, miről döntöttünk anélkül, hogy előre döntenénk bármely módosítóról, amelyet, vagy véleményt formálnánk előre bármely a parlament által később nyújtandó módosítóról. Gut, damit sind wir am... Rendben, elérkeztünk a vita végére. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. A, szám, a jelentős számú hozzászólásból látható, hogy mennyire égető fontosságú ez a kérdés, és hogy a bizottság túlnyomó része a Európai Bizottság javaslatát kritikusan kezeli. Ott van ugye a szabadkereskedelmi megállapodás, a klónozásra kapcsolatos javaslat sokak számára nehezen elfogadható. Egyesek utaltak arra is, hogy talán mi jöhet még ezek után. Úgyhogy látszik, mindenki nagyon komolyan veszi ezt. Kérem, hogy vegyék önök is a bizottságon belül komolyan ezeket a kérdéseket, és tájékoztassa erről majd az Európai Bizottságot, hiszen végez, végeredményben a parlamentnek jóvá kell hagyni a szabadkereskedelmi megállapodást. Látható volt a mai napon, hogy a klónozás szempontjából a polgárok komoly fenntartásokat jeleztek, most pedig egy olyan szakaszban vagyunk, amikor ugye a parlament a mandátum végére érkezett, és ezeket a kérdéseket fel kell tennünk. Úgyhogy körültekintő lennék a bizottság helyében a klónozás témájában, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan folytatódik ez a téma majd a következő ciklusban az új parlamenttel. De még egyszer köszönöm, hogy eljött, köszönöm a vitát, és azt, hogy ezt a javaslatot így megvédte a bizottságunk előtt mindenkinek. Kellemes estét kívánok! a következő ülésünkre pedig február 17-én kerül sor. Az első polgári kezdeményezésről van szó, a vízhez való jog. Köszönök mindenki, köszönöm mindenkinek a részvételt, és várunk mindenkit hétfőn. Február 20-án 9-től 12.30-ig kerül sor a, a következő bizottságülésünkre.